Akkor most a szavazat magyarázatok következnek a napi rend szerint. Először is a Zver jelentés tárgyában Jakulinu úr kap szót. Sí, señora. Sí, señora presidente. Non vedo... Köszönöm, elnök asszony Nincs kérdés afelől, hogy előrelépést jelent ez a jelentés, új képzési lehetőséget megnyitva a fiatalok előtt. Több kutatás, több innováció, több ö, oktatás a kétszer utas stratégiában. Egyre inkább aktuális témák ezek. Több iskolára, több képzésre, több egyetemre van szükség. Igazi együttműködést jelent ez a a fiatalok között is, és ez hozzáadott értéket hozhat a kultúra támogatásában is. Látni kell tehát ezeket az összefüggéseket. A képzés sikerének erősítése a jelentés célja, ezért szavaztam mellette. Az ifjúság mobilitásának erősítése, a lehetőségek szaporítása, a munkahelyteremtés nem csak a fiatalok számára kell, hogy célja, célunk legyen, Elnök, Kaszlik úr, Kaszlik úr a szó. Mr. Kaszlik úr. Nincs mikrofon. Kaszlik úré. Nem Posztelt úré a szó, hanem Kaszlik úré most még. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, parlamenti képviselőként támogattam a Youth on the Move eh, kezdeményezést, amelyel csökkenteni lehet az iskolai lemorzsolódást 15-20 eh, százalékkal. Hogyha összehasonlítjuk az európai adatokat az USA beli adatokkal, azt, hogy hány, hányan eh, morzsolódnak le, a klasszatika sokkal magasabb ott, vagy akár Japánban is az arány. 14,4%-a a fiataloknak a 14 és 19 éves kor között csak gimnáziumi végzettsége van, és nagyon sokan közülük munkanélküliek. Ezért is támogatom ezt a kezdeményezést. Úgy becslik, hogy 2020-ra az sokkal nagyobb lesz az igény az egyetemet végzettek irányára. Köszönöm. Kalinowski úr a következő hozzászóló. Kalinowski úr? Köszönöm, elnök asszony. Az európai programok, amelyek az ifjúságot támogatják, megfelelő részünkről támogatást igényelnek, hiszen az európai kontinens jövőjéről van szó. A fiatalok jövője, Európa jövője, és a fiatalok jövője bizony elég törékeny állapotban van. Segítenünk kell őket, hogy tanulhassanak, nyelveket tanuljanak, és maguk döntsék el, hova járnak iskolába. Nem mindenkinek adott meg ez a szabadság, nem mindenkinek van elég pénze ahhoz, hogy maga fizesse oktatását. A Leonardo, az Erasmus és a többi oktatási program azt mutatja, hogy jól elköltött pénzekről van szó megfelelő értéket hoz ez a pénz, amit ide fektetünk be, különösen a vidéki fiatalok számára fontos az, hogy segítsük az egyetemhez, egyetemre jutásukat. Köszönöm, Takula úré a szó. Arvoisa puhemies, haluan tähän. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami ezt a kiváló jelentést illeti, a mozgásban az ifjúságról néhány szót szólnék. Ez egy sikertörténet az Európai Unió történetében óriási eredmény, még az EU kritikus és euroszkeptikus bírálók is azt mondják, hogy pontosan az ilyen programok keretében tudjuk azt elérni, hogy valóban van hozzáadott értéke eh, a Kölni programnak, a bolonyai programnak, és ez megerősíti ezt a pozitív trendet, új lehetőségeket ad a fiataloknak, és megteremti annak a feltételét, hogy a fiatalok más országokban tanuljanak Európában, és ezzel kapcsolatosan a bevált gyakorlatokat valóban meg lehet osztani hosszú távon, ez az egyik legfontosabb alapja a jövőnknek, a gazdasági növekedésnek, és még ennél is fontosabb ebben az összefüggésben az Erasmus kapcsán, hogy a fiatalok is fejlődhetnek, mint egyéniségek és mint fiatal európai állampolgárok. Hanen úr, köszönöm. Európa szerte elit, arra kitéljük a fiatalok generációját, hogy szegénységben éljenek, vagy elhagyják Európát. Még a meg nem született generációkat is megterheljük. És ezt a monetáris unió égisze alatt tesszük. Írország 20%-os terhe, vagy a görögországi lázadások, a megszorítások ellen a szemünk előtt folynak, és mind, mindez nem is működik. Amikor a bailoutról döntöttek a Görögország ügyében, az egy rövid távú segélyintézkedésnek tűnt, most meg hosszú távon süllyed egyre a Görögország. Mégis tovább folytatjuk ugyanazt a politikát Portugáliában, Görögországban folytatjuk mindezt, holott kudarcot vallott. Ahelyett, hogy belátnánk a hibánkat, hatalmas árat fizetnek választóink mindezért. Mrs. Mokenajta. Köszönöm, Mokenajta asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ma jóváhagytuk a mozgásban az ifjúság állásfoglalás tervezetet. Ez az állásfoglalás fontos ajánlásokat fogalmaz meg arra nézve, hogy az EU hogyan tudja fejleszteni oktatási képzési rendszereit. Rámutatnék néhány aspektusára ennek az állásfoglalásnak. Először is a mozgásban az ifjúság kezdeményezése, a 2020-as stratégia egyik fontos kezdeményezése, vagyis 10%-ra kívánja 15-ről leszorítani az iskolát elhagyók arányát, a képzésekkel, az a tanárok presztízsével is foglalkozik. A tanároknak van a legnagyobb hely kihatása a fiatalok, a gyerekek fiatalkori fejlődésére, és természetesen itt is a legjobb eredményeket akarjuk elérni. Üdvözöljük azt a tényt, hogy a bizottság átfogó stratégiát kíván kialakítani a korai oktatásra nézve, illetve nem formális oktatási formákra nézve. Köszönöm. Passzelt úr szó. Elnök asszony, ma látjuk, hogy a német a Német Szövetség ifjúsági szervezete felszólalt, hogy támogatni kell a Cseh Fiatal Ifjúsági Szövetséggel határon átnyúló együttműködést. Ennek hatalmas jelentősége van, mert három ponttal is foglalkozik. Összekapcsolni az egyetemeket az európai határmenti régiók között, a szakmai képzés segítése, mert nem csak felsőoktatási képzésre van szükség, harmadsorban pedig a nyelvoktatás kérdésével foglalkozik. Világosan ki kell mondanom, imádom Shakespeare nyelvét, asszony, ám kár volna, hogyha minden diák csak egy nyelven tanulna, és éppen a szomszéd államok nyelvének tanítása, meg a kisebb nyelvek tanítása kell, hogy megfelelő támogatást kapjon ezen keretek között, mert csak így tudjuk megismerni szomszéd államok kultúráját, hogy elkezdjük beszélni a nyelveikkel. Ezért nagy feladatok és nagy lehetőségek is rejlenek mindenben. Thank you. Köszönöm, Jelnyevszka, asszony a szó. Mrs. Jelnyevszka, Jelniewska asszony, itt van? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy az a kezdeményezés, amely a mozgásban az ifjúságra vonatkozik, ez része lett az Európa 2020-as stratégiának. Annak is örülök, hogy sok szó esik a nem formális oktatásról és az informális oktatásról, illetve arról, hogy a fiatalok szervezetei hogyan kaphatnak ebben szerepet az önkéntes munka, a civil szervezetek, az informális oktatás, nevelés hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok jó csapatjátékosok legyenek, és kifejleszék egyéni érdeklődésüket, és így jobb eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Most a Hannibal jelentés következik az korai oktatásról, nevelésről, Kalinowski úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyermekeink rejlik a jövőnk. Gyermekeink kell, hogy megtanulják időben azt, hogyan lehet az európai társadalmat tovább építeni. Ezért van szükség arra, hogy már korai ö, oktatást adjunk a gyerekeknek, és ez megfelelő alapokon kell, hogy nyugodjon és megfelelően képzett ö, oktatók neveljék, nevelők a gyermekeket. Arra kell törekednünk, hogy egyenlő játékteret teremtsünk minden gyermek számára, akár városi, akár vidéki gyerek, akár szegény, akár gazdag családszülöttje. Minden gyerek meg kell kapja a lehetőséget, ugyanazon lehetőséget a boldogulásra. És itt különösen a vidéki gyermekek helyzetét emelném ki, akik kevésbé férnek hozzá az iskolai szolgáltatásokhoz. Mr. Tak Takula úr következik a Hannibal jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Nagyon fontos az, hogy a korai oktatásra koncentráljunk. A jelentés maga jó, de szeretnék elmondani a következőt a jelentéssel kapcsolatban. A korai oktatás, az első évektől kezdődő oktatás központi alapokat jelenthet a gyermekek számára. Egy gyermeknek biztos életkörülményre van szüksége, és csak így tud a jövőben sikeressé válni a jövőben. Tehát az oktatás és iskola oktatás, ezek a legfontosabbak, és erről jól beszéltek ebben a jelentésben, különböző modellek léteznek a különböző tagállamokban, minden esetre azon kell lennünk, hogy semmilyen... Hanen úr, múlt nyáron volt alkalmam meglátogatni az ön választókörzet, választókörzetemet, és a gyerekeket levittem a part, tengerpartra, és láttam kislányomat, figyeltem, hogy építenek homokvárat. Függetlenül attól, hogy ezt majd a tenger elmossa pillanatokon belül, elmerültek az építésbe. Nem volt szívem megmondani nekik, hogy jön a hullám, és elmossa azt a homokvárat. Ugyanezt érzem, amikor ma végignézem a szavazólistát ezen a gazdasági válság fényében, ahol összeomlik a GDP, és amikor a óvodai oktatásról beszélünk, meg az ILO alatti felelősségünkről, meg arról, hogy Szarajevo legyenek kulturális főváros, ez olyan kicsit, mint hogyha homokvárat építenénk. Ijesztő statisztikákat mondok. 74-ben Nyugat-Európa országai a világ GDP-nek 36%-át termelték. Ma 26%, 2020-ban 15% lesz ez az arány. Miközben az oldali oktatásról beszélünk, és propagandát folytatunk, hogy Európa szorosabbra kell vonja szálait, és a gyerekeket így meg úgy kell oktatni, ez a világrész, a mi világrészünket leelőzik olyan erőteljesebb országok, amelyek a decentralizáció, a hatalommegosztás megosztás leckét jobban megtanulták. Tehát a Ninive, Ninive sorsára juthat Európa. Mukenelte asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy reagáljak a vitában elhangzottakra, illetve az állásfoglalásra Tomaszewski úr részéről, hiszen ő beszél arról, hogy a lengyel kisebbségekben, Litvániában a gyerekek nem tanulhatnak lengyelül. Körülbelül 200 ezer lengyel, lengyel ajkó litván állampolgár gyermek tanul lengyelül. Németországban két millió lengyel él, és egyetlen iskola sem tanít lengyelül. Litvániában a lengyel gyerekek oktatást kaphatnak lengyel nyelven, már az óvodás szintől elkezdve az egyetemig felmenőleg. 42%-a a litván kisebbségeknek nem gondolja azt, hogy a hivatalos nyelv tudása előny volna a munkaerő piacon. Tomaszewski úrat arra kérném, hogy gondolja meg, hogy gondoljon, el azon, hogy valóban ilyen hátrányt szervennek e a lengyelek. Zaborszka asszony, köszönöm szépen. Ahogy említettem a vita során, Nagyra értékelem azt, hogy Hannibal asszony igyekszik konszenzust kikovácsolni a politikai spektrum teljes szélességében. Annak ellenére, hogy, hogy tartózkodtam a szavazás során, azért tettem ezt, mert a nemzeti állam hatáskörébe avatkozik be a jelentés. Például kimondja, hogy üdvözli a barcelonai célkitűzéseket Látnunk kell, hogy a valószínűleg kudarcok, kudarcba fulladtak, a központi ö, brüsszel bürokrácia diktált célokat a, a tagállami szintre. Szerintem a tagállam hatáskörét meg kell hagyni sértetlenül, ők kell eldöntsék, hogy milyen iskolarendszerre van szükség az adott államban. Nem csak a számok függvényében kell ezt néznünk, hanem a minőség, illetve az adott tagállam kulturális hagyományai fényében. Sajnálom, hogy nem tudtam támogatni a jelentést, amelyet egyébként jónak tartok, ám alapvető aspektusaiban ellenemond az elveimnek. Köszönöm szépen, most nézzük eh, a Mauritánia és az EU közötti halászati partnerségi megállapodást. Excuse me, madam. Elnézést, elnök asszony. Én is az előző kérdéssel kapcsolatosan szerettem volna szólni, ha megengedi. Okay, go ahead. rendben, tessék. Elnök asszony. A gyermekkor valóban fontos szerepet játszik a személyiségfejlődésben, és ez azt jelenti, hogy az oktatásnak jelentős szerepe van az oktatási befektetések nagyon fontosak a személyiségfejlődés szempontjából. Ennek a fajta oktatásnak természetes támogatási módja, ha védjük a családot, a gyermekek első tanítói a szülők. Ezt a keretet is meg kellene említeni a jelentésben, vagyis hogyha a szülők nem gondoskodnak megfelelően a gyermekeikről, korai éveikben, akkor nem kellene ezért valami büntetést előirányozni? Az Európai Uniónak az is kötelessége, hogy javítsa a családok helyzetét a tagállamokban jó. Most következik az EU-Mauritánia halászati partnersége megállapodás hennán az úr. Köszönöm szépen. A közös halászati politika támogatói gyakran azt mondják, hogy a halak nem ismerik a határokat a nemzeti, nemzetállamok között, és ez egy nagyon eredeti gondolat. A területi joghatóság és a tulajdoni jog az egyetlen biztos alapja az állományok fenntartásának. Másképp ezt nem lehet megtenni. Nézzük meg Új-Zélandot, Norvégiát, és ezt mind a személyes felelősség alapján, a tulajdonjoguk alapján teszik, hiszen ez megújuló erőforrás – senkinek, hogyha nincsen gazdája egy területnek, akkor senki nem gondoskodik róla. A közös halászati politika közös erőforrásként határozza meg a halászati erőforrásokat, minden országnak azonos hozzáférést biztosítana ehhez, de ez ökológiai összeomláshoz vezetett az északi tengeren. Az elmúlt években láthatjuk, hogy miféle migráció történik a közös halászati politika által uralt vizekről az izlandi vizek felé, erről nem panaszkodhatunk, ez lehet a szerencse kérdése is, lehet, hogy egy néhány év múlva visszafordul a folyamat, és akkor mi leszünk a szerencsések, de a legjobb módszere a halászati erőforrások fenntartásának, hogyha elismerjük a tulajdonjogokat és a felelősségi köröket. Köszönöm. Nézzük a közbeszerzések ügyét. Mikolásik úr az ön nevét ennek kapcsán láttam. Szeretne hozzászólni a közbeszerzéshez? Nem, nem elnök asszony. Én egy másik eh, ügyben a vállalkozási intézkedés csomag kapcsolatban szeretném hozzászólni. Igen, köszönöm szépen. Elnök, akkor rendben hát most rátérünk az európai halászati ágazat válságára az olaj árának emelkedése miatt. Jár úr lesz az első, aki hozzászól. Köszönöm szépen, elnök asszony. A növekvő olajvilágpiaci árak nem egyedül hibáztathatóak a halászati szektor válsága miatt. Az Európai Unióban és az Európai Unión kívül is terheli a halászatban dolgozókat az üzemanyag ára. A válságot ki lehet használni arra, hogy segítsünk a halászoknak abban, hogy sokkal környezetbarátabban tudjanak halászni. Az, hogyha az üzemanyagot olcsóbbá teszik, ez nem fog megfelelni az ügynek, hanem a tagállamoknak kellene inkább itt sokkal innovatív megoldásokat találniuk. Köszönöm szépen, Bilbao asszony következik. Presidenta, en primer Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék én is szolidaritásomnak hangot adni minden lorkai lakossal kapcsolatban. A nyolc hallós áldozat és a családaik felé szeretném ezt a szolidaritásomat kifejezni. Én számomra az aggasztó, hogy ez az ágazat milyen válságban van az olajárak emelkedése miatt, és 7000 euróra emelkedett a de minimis szabály határa, és ezért ez nagyon fontos akadályt jelent, és az Európai Unió költségvetése nem növekedett, a fenntarthatóság nem biztosítható így sem társadalmi, sem környezetvédelmi szempontból. Az európai alapnak támogatnia kell ezeket az tevékenységeket, hogy a halászok kevéssé függjenek a foszilis energiaforrásoktól, és új lehetőségeket kapjon a tengerészeti és a halászati szektor. Köszönöm, Kelly úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Támogatom az ajánlásokat, amelyeket a jelentés megfogalmaz. A halászat ugyanúgy, mint a mezőgazdaság, nagyon sajátos foglalkozás – hiszen ki van téve az időjárás viszontagságainak, a a különböző e, állomány e, helyzetnek, ennek a változásainak, és ez az árakra is hatással van, az olajáraknak is kiszolgáltatott az ágazat. Az Európai Uniónak önfenntartóbbnak kellene lennie az energiaellátás tekintetében, ez vonatkozik a nukleáris energiára, illetve más területekre, amelyeket még nem tártunk fel, mert akkor még nem volt gazdaságilag kifizetődő, most ez változik. Hogyha növelni tudjuk Európán belül az energiaellátást, akkor ez csökkenteni fogja az olajárakat, és kevésbé függünk majd nem demokratikus rezsimektől az ellátás tekintetében. Köszönöm. Köszönöm. Most tovább léphetünk a kis vállalkozó intézkedés csomagra. Első felszólaló Róde úr, de úgy látom nincs itt. A második felszólaló Mikolászics úr. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy szót adott elnök asszony egyetértek azzal az, a követelménnyel, hogy a kisvállalkozói intézkedéscsomag szisztematikus felülvizsgálatra kerüljön, nem csak a tagállamokban, hanem Európai Uniós szinten is. A kisvállalkozások az európai gazdaság motorjai, gerincét képezik. Több mint 100 millió munkahelyet hoztak létre. A jelenlegi gyakorlatban azt látjuk, hogy regionális szinten a pénzügyi támogatása az innováció számára, illetve a kisvállalkozások, innovatív kisvállalkozások indítására nem megfelelő szintű az EU-ban, és vannak olyan eredmények is, amelyek arra mutatnak, hogy a közvetítő bankokon keresztül óriási összeg áll rendelkezésükre a kisvállalkozásoknak, de csak 50 ezer kisvállalkozás képes arra, hogy ezeket lehívja. Köszönöm. Um, Köszönöm, elnök asszony. Néhány szót szeretnék szólni erről a kérdésről. Az EPP nevében támogatjuk azokat a rendelkezéseket, amelyek támogatják a kis és középvállalkozásokat. Tudjuk, hogy mennyire fontosak ezek az ír és az európai gazdaság számára, de nem látjuk az érveket amellett, hogy a CCCTB megemlítése kerüljön a jelentésben, hiszen az a propaganda, amely emellett szól, úgy látszik hatásos. Németországban azt mondják, hogy már aggájaik vannak a CCCTB-vel kapcsolatosan, úgyhogy a ne végezzünk propagandát ilyen rendelkezésekkel kapcsolatosan, hiszen a CCCTB ellen és mellette is szólnak érvek, és nem tudjuk, hogy hol tudunk segítséget nyújtani a kis és középvállalkozásoknak, de nem kell mindig ilyen feltételeket bevezetni. A CCCTB ellen szavaztunk, de nem az egész jelentés ellen, hiszen ez a támogatás valóban szükséges a kis vállalkozások számára, és kérem, hogy ezt a jegyzőkönyvben is jegyezzék fel. Köszönöm szépen. Köszönöm akkor én is szeretnék kérni valamit, vagy kérdezni, hogy ez a rövidítés mit jelent? Köszönöm, hogy említette. Amikor Litvánia, litvánul beszéltem, beszéltem erről a CCTB a közös együttműködési alapú alapról, adóalapot jelenti, tehát a közös konszolidált vállalati adóalapot. Gondolom, hogy a látogatóink körülnek, ha tudják, hogy egyáltalán miről beszélünk. please. I was just about to ask. Csak kérdezni szerettem volna valamit, hogy valami lehet-e ideológia csak azért, mert Írországban nem szeretik az emberek, Takula úr. This is not a question of... Ez nem Írországban szeretett vagy nem szeretett dolgok kérdése, európai parlamenti képviselők vagyunk, és nekünk nem mondja meg más tagállam képviselője, hogy mit tegyünk. Nincsen kötelességünk arra, hogy más tagállamok érdekeit szolgáljuk. Minden tagállam elküldi ide a képviselőit, és mindenki elmondhatja a véleményét. Én úgy gondolom, hogy a CCCTB amit most Berlinben tárgyalnak, ez egyfajta propaganda, valaki kitalálta, és emellett nem szólnak érvek, vannak mellette és ellene is érvek, és nem szabad, hogy most csak ugye a korrektség jegyében tévesen ezt elfogadjuk. Köszönöm, Takula úr. Köszönöm. Elnök asszony, ami a közös társasági adóalapot illeti, ez nagyon bonyolult kérdés, és nagy kihívás az EU előtt, hiszen a 27 tagállam nagyon különböző gazdasági struktúrával és adórendszerrel bír. Ám ugyanakkor egységes piacot is kell, hogy működtessünk, biztosítva azt, hogy a KKV-k valóban a gerincét adják a gazdaságnak, és ezek, a, a, a egyenlő játékesélyekkel versenyezhessenek egymással. Most nem ez a helyzet. Ezért Fontos az a tanulmány, a felmérés, amely a KKV-kkel foglalkozott. A finn vállalatok például nagyon messze vannak az egységes piac gazdas, földrajzi központjától, ezért, hogy fontos számunkra a logisztikai hálózat, és ez megnöveli ugyanakkor a szállítás a termékeink árát, ezért kell egy másfajta kompenzációra is számítanunk, adórendszerbeli és más módszertanok révén, hogy egyenlő versenyesekkel tudjanak indulni a finn KKV-k is az egységes piacon. Ezért tartjuk fontosnak ezt a jelentést, és igyekszünk arra törekedni, hogy biztosítható legyen az, hogy a távoli északi régiók vállalkozásai is egyenlő versenyfeltételekkel tudjanak indulni. Köszönöm szépen, Kelly úr következik. Köszönöm szépen, Állak asszony. Szeretnék egyetérteni mindazzal, amit Gay Mitchell elmondott a CCTB-vel kapcsolatban. Én is hasonlóképpen szavaztam, de szeretnék rámutatni egy másik pontra. Úgy gondolom, hogy érdekes az, hogy a módosított kell benyújtani a hamisítás kiemelésére úgy gondolom, hogy ez szomorú, mert a hamisítványok óriási kárt okoznak a vállalatoknak Európában, és nem igazán emeljük ezt ki. A harmadik országból érkeznek ezek a hamisítványok, és azon országok kormányai könnyítik be a bejutásokat, amely ezek a kormányok eltűrik ezt, és nekünk rá kell mutatni ezekre az országokra, és fel kell lépni ezen országok ellen, mert szörnyű hatással járnak az Európai Unióban jogosan működő üz, üz, vállalatokra, és ezért azt kell mondjuk, hogy ezt nem engedjük, nem engedjük meg tovább. Elnök, köszönöm szépen a Márkiz jelentés kapcsolatban az Innovációs Unió tekintetében Bílen úr lesz az első, aki hozzászól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, gyors fejlődés, hatékonyság, versenyképesség, azok a legjobb mechanizmusok, melyek révén harcolhatunk a gazdasági válság és a problémák ellen. Ezért kell közösen fellépnünk az innováció mellett. Arra van szükség, hogy az állampolgárok kreativitását erősítsük, támogassuk. Például megengedve az, hogy a munkavállalók javaslatokat dolgozhassanak ki a munkahelyük jobb működése irányában. Egy másik fontos terület a fogyasztás. Az állampolgáraink bizonyal szeretnének modern technológiák felhasználói lenni. Látható, ilyen sok iPhone applikációt dolgoztak ki az európai állampolgárok maguk kezdeményezésére. Jó példa ez. A vállalatok és a felsőoktatás is közelebb kell kerüljön egymáshoz, ezért támogatjuk az önkormányzatok ebeli törekvéseit arra van szükség, hogy megtartsuk az európai gazdagságot, és erre vonatkozó intézkedéseket kell elfogadjunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tennem sajnos a vitán, ha bár itt voltam, nem tudtam hozzászólni, de szeretnék azokhoz csatlakozni, akik azt hangsúlyozták, hogy az innováció és a kutatás a mezőgazdasági szektorban is vébe kell, hogy menjen a mezőgazdaság nem régi szektor, új szektor, modern szektor, ott is van innováció. Az európai mezőgazdaság legalább három nagy kihívás előtt áll. Először is biztosítani kell az emberi élelmezést, ezen kívül a termelés során a környezetre is figyelni kell, és harmadsorban pedig energiát kell előállítani. Ezek a nagyjából eltérő célkitűzésekhez megfelelő tudományoskutatásra van szükség most és a jövőben is. Köszönöm. Mrs. Elnök asszony, én az Innovációs Unió mellett, jelentés mellett szavaztam. Rendkívül fontos Európa szempontjából ez, ám nézetem szerint még fontosabb, hogy az innovációt a kkv ken belül különösképpen erősítsük és támogassuk. Különösen igaz az új tagállamokra, ahol bizonyos késedelmek tapasztalhatók lemaradás területben. Úgy tűnik a KKV-k döntenek a felől, hogy az európai gazdaság versenyképes marad-e más nagy gazdasági hatalmakkal szemben. Ez a KKV-kon áll vagy bukik. És a friss kutatási eredmények azt mutatják, hogy a KKV-k kutatási finanszírozásra vonatkozó kérelmeiből jelentős mértékben 5-ből 3-at elutasítanak a bankok amikor hitelt kérnek egy célokra. Ezért kell meggyőznünk a tagállamokat afelől, hogy a KKV-kat támogatni kell, maguk tudnék nem tudnak talpon maradni a verseny, világszerte versenyben. Elnök asszony, köszönöm, Kuszki úr a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Támogattam, támogattam ezt az érdekes és átfogó jelentést az, azzal kapcsolatban, hogy a válság után időkre alakítsuk át Európát. Mert remélem, hogy az egyes tagállamokban változás fog történni. Remélhetőleg az agyelszívás így csökkenni fog. Ahhoz, hogy biztos, biztosítsuk a fenntartható fejlődést Európában, sokkal több támogatást kell adnunk a kutatásra és fejlesztésre. A kormányokat arra kell ösztönözni, hogy nem, hogy csak több pénzt adjanak erre, hanem minimum költségvetési küszöböket is szabjanak meg, amelyet a kutatásfejlesztésre fordítanak. A finanszírozás szintjét nem más fontos európai politikák erre kell meg. Köszönöm, Ekkasszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Jól tudjuk, hogy az innováció hihetetlenül fontos a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából Európában. Ennek ellenére az Európai Unió nem működtetett eddig átfogó politikát az innováció támogatására, ezért volt épp ideje, hogy az Európai Bizottság ezen javaslata megszülessen. Köszönet ezért a ezért Quinn biztosnak. Ebben a dokumentumban, az innovációs unióról szóló dokumentumban olyan szabályokat kell elfogadnunk, amelyek révén egyszerűsít leépítjük a szabályokat, leépítjük a bürokráciát, és ez azért fontos, hogy minden kutató, minden kisvállalat, az ágazat minden szereplője képes legyen Európai Uniós alapok lehívására, mert hogy számunkra a legnagyobb akadály a bürokratikus akadályok leküzdése, amikor pályáznak. Azt is biztosítanunk kell, hogy sokkal hatékonyabb irányítási rendszer működjön, a nagy projekteket kell menedzselni, és nem elaprózni az erőforrásokat. Az Innovációs Unió nézetem szerint nagyon hasznos eszköz lehet mindezen célok elérésében, akár az éghajlat célok elérésében is. Az ILO egyezmény kiegészítése következett Pémies. Repko úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. valóban úgy van az, hogy a háztartásban dolgozók munkáját nem becsülik. Számos háztartási alkalmazott nálunk illegális bevándorló, megvan a veszély annak, hogy kihasználják őket, kizsákmányolják őket, és teljes mértékben a munkaadójuktól függenek. Úgy gondolom, hogy ez az egyezmény kiegészítés jó lehetőség arra, hogy ezeknek az embereknek megadjuk az emberi jogaikat, illetve munka jogjaikat. Naív lenne azt mondani, hogy nincsenek illegális háztatási alkalmazottjaink itt Európában. Ez a modernkori rabszolgaság, és ők vannak a legrosszabb helyzetben. Panaszkodni sem mernek a kizsákmányolás, vagy a szexuális zaklatás, vagy az erőszak miatt ez nem csak eh, a harmadik országból származókat érinti ezt, de meg kell mindent tenni, hogy ezen emberek helyzete jobb legyen. Ja. Köszönöm, jár úr a következő szóló. Elnök asszony, a magán a háztartásokban dolgozók eh, munkakörülményekkel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy ezen a területen alkalmazottak általában nők, és ők jogos igényel, igényel lépnek fel a megfelelő fizetés mellett. Együttértek azokkal, akik azt mondják, hogy ezen a területen nagyon sok igazságtalanság történik, és elképzelhető, elképesztő események történnek. Ám azt is kérem, hogy a jogos igények kielégítésében azért ne, haladj, ne legyünk túl bürokratikusak. Németországban például az a helyzet, hogy a magánháztartásokban alkalmazottak esetében adószakértőkhez kell, hogy forduljanak az ezt alkalmazók, ha szabályosan akarnak eljárni, mert annyira bonyolultak a szabályok, hogy, hogy nem lehet megoldani. Sok pénzbe, időbe, idegességbe kerül, és nyilvánvalóan készpénzbe kell kifizetni ezeket a költségeket, és ez bizonyos módon a fekete munkát erősíti. Úgyhogy legyünk figyelemmel a túlzott bürokratikus szabályok meglétére is. Most pedig rátérünk az antibiotikum rezisztencia jelentésre, és ismételten jár úr kap szót. A azt mondja, akkor állva is maradok. Szerettem volna ehhez a problematikához hozzászólni, mert eh, én eh, mezőgazdálkodó szakmám. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy az antibiotikumok alkalmazását az állatoknál csökkentsük, a lehető legalacsonyabban kell tartani ezt a szintet, ennek kell lennie a fellépésünk alapjának, másodszorban pedig, amire szükségünk van, az egy ana- analízis azzal kapcsolatban, hogy mit alkalmazunk jelenleg most az Európai Unió tagállamaiban, és minden tagállamnak részt kell vennie ebben az elemzésben. Harmadsorban további tudományos kutatásokra van szükség, hogy a veszélyeket elemezni lehessen, és a veszélyeket eh, hatékonyan lehessen küzdeni. Negyedsorban viszont nincs szükségünk, nincs szükségünk ideológiákra, ideológiai ellenségekre. Az ideológia nem helyettesíti a tudományt. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Most pedig a Skáke, Skáke jelentés az EU külső fellépésének kulturális vetületei, először Repko úr kap szót. Eh, Mietintő oli kannattamisen arvoinen. Köszönöm a szót. Érdemes, eh, támogatásunkra érdemes ez a jelentés. Európa gazdasági óriás egyrészt, ám kulturális óriás eh, ként is fel kell lépjen, és felléphet. A kulturális sokszínűség tekintetében Európa, az Európai Unió példaértékű, és diplomáciai kapcsolatainkban is meg kell jelenteni e, a kulturális sokszínűségünket. Mindenkinek joga van a kulturális szolgáltásokhoz, ez a jólétünk része. Ezért a kulturális politika módszertan lehet abban is, hogy az Európai Unió kapcsolatba lépjen más államokkal, különösen államokkal, amelyekkel nincsenek más kapcsolataink, a kulturális dimenzió annak támogatása, például azon észak-afrikai országok esetében, amelyek új demokratikus társadalmat építenek, most rendkívül fontos tehát. Épp olyan fontos, mint a két adó kereskedelmi megállapodások. Mindig, mindennek van kulturális vetülete a társadalmi felelősségvállalásnak is. Tehát a kultúrát jobban, strukturálisan be kell építeni az Európai Unió külső és politikájába. Bilán úr következik. Elnök asszony, az Európai Kulturális Örökség óriási értéket jelent, az országainknak különböző kultúrái vannak, és globális márkát jelentenek ezek. Kész, készek vagyunk arra is, hogy másoknak is megtanítsuk azt, hogy el lehet a kultúrát alkalmazni, és mi az európai kultúrát mindig előre helyezzük. Az új technológiák nagyon fontosak, olyan technológiák, amelyekkel meg lehet védeni az emberi jogokat. Főként azokban az országokban, ahol még mindig a cenzúra uralkodik. Segíthetünk nekik abban, hogy, on, hogy online fellépjenek az Európai Uniónak, támogatnia kell az internet szerepét globális szinten, főként az elzárt, elnyomott társadalmakban. Növelni kell a kultúra és a tudomány szerepét támogatom, a kultúra alkalmazását a diplomáciában is, és ezért támogatom ezt a jelentést. Köszönöm, Ziopra úr. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. A, azon deklarációk, amelyeket a jelentés tartalmaz, nagyon fontosak Szeretnék utalni azon nyilatkozatokra, ami szerint az Európai Unió kell, hogy fellépjen világszerte a szólásszabadság, a sajtószabadság, a médiához való szabad hozzáférés érdekében ezen jogokat erősítve. Azt is joggal mondhatjuk, hogy az Európai Bizottság kell támogassa az internet szabadságát, azon számos veszéllyel szemben, amelyek fenyegetik az internet szabadságát. Tehát ezen alap jogokat szeretnénk betartani és betartatni. Ugyanakkor kicsit szomorú voltam, amikor szavaztam, egyébként a jelentés mellett, mert be kell látnunk, hogy sokszor olyan alapjogokat kérünk másoktól, amelyeket nem feltétlenül tudunk biztosítani. Sokszor nem látjuk, hogy egyes tagállamokban az Európai Unió belül nem követik ezeket a példákat. Például Lengyelországban éppen a jelenlegi kormány bíráló újságírókkal szemben történik olyan fellépés, ahol is eh, munkahelyüket elvesztik, a munkahelyüket, a Zsespospolita, a, a másik legnagyobb napi lap, Lengyelországban, amely a kormányjal szemben álló lap, folyamatos támadásoknak és van kitéve. Ezt is látnunk kell. Elnök Takula úr. Arvoisa puhemies. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, hogy a kulturális dimenzió szerepet eh, játszon, hiszen tudjuk, hogy mi történik a közel-keleten, láthattuk azt, hogy elfelejtettük a kultúra dimenzióját az elmúlt évtizedekben. Például Szíriával fenntartott eh, kapcsolatainkban 63 óta már eh, szükségállapot van ott, Számos EU-s delegáció felvetette ezt a kérdést. Mindig is a kereskedelem és a demokrácia, a, mindig is a kereskedelem volt fontosabb, mint a demokrácia. Repos kollega is elmondta, hogy az emberi jogok egyik nagyon fontos része a kulturális dimenziónak, akkor, amikor az Európai Unióról beszélünk. Nagyon fontos erre emlékezni. Az emberi jogok demokrácia, ez a lényeg, ezzel kell foglalkozni, és ezt kell átvinni a külpolitikánkban, és nem csak a gazdaságra kell gondolni. Thank you, Mr. Köszönöm, Körszki úr. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés mellett szavaztam a kulturális dimenzió az EU külső fellépésében. Hogy, hogy, ne, hogy is lehetett volna, csak, csak támogatni tudok olyan kijelentéseket, hogy szabad sajtóhozzáférés, szólásszabadság támogatandó világszerte. Ezek fontos értékek, ám úgy tűnik, kicsit ö, sok figyelmet szentelünk ami, annak, amik itt történik, nem veszük észre a saját szemünkben a gerendát, miközben másikban a szálkát figyeljük. Amikor a lengyel kormány hivatalba lépett, a mostani kormány elkezdték kirúgdosni a, ö, ö, az állami sajtónál dolgozó munkatársakat, különösen azokat, akik ellenzékben vannak, például Jacek Szobala, vagy Gargasz asszony és más neves újságíró, akiket elbocsátottak politikai nézeteik miatt. És más újságírókat is megfosztottak a munkahelyüktől, a, különösen a, a közmédiában. Elfolytják a lengyel újságírókat, ez szégyen. Köszönöm szépen. Takula úr figyelmét szeretném kérni. Rátérünk az utolsó jelentésre, a Sanchez Schmidt jelentés, a kulturális és kreatív iparágak potenciájának felszabadítása, és Szarajevó, a kulturális főváros 2014-ben mindkét esetben kért szót, két perce van arra, hogy elmondja egymás után a két hozzászólását. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, először is a Schmidt jelentéssel kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy nagyon fontos az, hogy rájöjjünk arra, hogy mennyire fontos a kulturális és kreatív iparág a gazdaságunk növekedési szempontjából. 2,6%-a a, a GDP-nek pontosan a kreatív iparágokból származik, és 3,1%-a a munkaerőknek ott dolgozik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az elmúlt évtizedekben ez ne lett volna egy növekvő szektor, így lesz az a következő évtizedekben is. A kulturális dimenzió kapcsán is gondolni kell arra, hogy vannak más dolgok is, mint a gazdasági növekedés. Nagyon fontos az emberek növekedése is, ezt sem szabad elfelejteni akkor, amikor a kulturálról beszélünk. A kultúra növekedését nem csak a GDP növekedésével lehet mérni, hanem arra is gondolnunk kell, hogy az ember nem csak a GDP növekedésére törekszik, hanem arra is, hogy megfelelő egyedi emberi életet éljen, és ehhez megfelelő feltételekre van szükség. Az Európai Parlament tagjaiként emlék, emlékezni kell arra, hogy az Európai Uniót gyakran csak gazdasági csoportosulásként tekintik, és elfelejtjük azt, hogy mi is a teljes kép. Szarajevó, mint kulturális főváros 2014-ben, ezzel kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy eh, a jelentés eh, kapcsán úgy gondoljuk, hogy ennek meg kell történnie, mert eh, ez lesz a századik évfordulja lesz az első világháború kezdetének, pontosan Szarajevóban kezdődött ez. Úgy gondolom, hogy mi szeretnénk azt látni 2014-ben, hogy ez egy olyan év legyen, amely a békét követi, és szeretném a balkáni országokat még jobban bevonni, és biztos vagyok abban, hogy nagy hatásuk lesz majd így a nagyobb európai kontextusra. Köszönöm. Ezzel zárjuk a szavazatmagyarázatok szakaszát, és délután három még felfüggesztjük a plenáris ülést. Köszönöm részvételüket.